Witam Państwa w czwartkowe popołudnie. Chcę podkreślić to czwartkowe popołudnie. Jó napot mindenkinek! Különösen fontos ez a mai délutáni találkozónk. Czas na... És szokatlan is. Się rzadko bardzo zdarza. Ritkán tartunk csütörtök délután ülést, de hát most ez így alakult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 arról majd tudomást szeretnek, szereznek a kollégák is. Elfogadjuk a napi rendet, gondolom, nem látok ellenvetést, akkor ezt megtettük. Bejelentem, hogy az interneten is közvetítjük 16 nyelven ezt az ülést. A harmadik napi rendi pontunk pedig már is a nyilvános meghallgatás a genetikai sokszínűségről, a megőrzésről, illetve a vad rokonfajokról. Nagyon fontos témáról van tehát szó, különösen ami a biodiverzitást illeti. Szeretném megköszönni a vendégeinknek, hogy eljöttek. A biodiverzitás megőrzéséről szóló stratégia 2001-ben jött létre az Európai Unión belül, és egy sor ambiciózus célkitűzést tettünk akkor, hogy megakadályozzuk a biodiverzitás elveszítését, illetve az ökorendszerek védelmében. A cél az volt, hogy 2020-ig megakadályozzuk a biodiverzitás elveszítését. Egy sor kötelezettségvállalásról volt szó. Van egy nemzetközi egyezmény, a biológiai sokszínűségről. A parlament számos alkalommal foglalkozott ezzel a témával, például volt 2016 elején egy állásfoglalás, és vannak prioritásos célkitűzések. Ma a vadrokonfajokról tartunk egy meghallgatást, meghallgatást a génbankok megvédéséről vagy védelméről, illetve a genetikai sokszínűség szerepéről az élelmiszerellátásban, az élelmiszerbiztonságban. A rokon fajok azok a megművelt fajokhoz hasonlítanak, de a szabad természetben élnek sokféle környezeti körülmény között. Lehet őket nemesíteni más létező fajokkal, amelyeket a mezőgazdaság használ, és a segítségükkel ki lehet alakítani biológiailag ellenállóbb fajtákat. Ez nagyon fontos, nem csak a biológiai sokszínűség megvédéséről van tehát szó, hanem génbankok létrehozásáról is, illetve a már létező fajok védelméről. Biztos vagyok benne, hogy a mai meghallgatás lehetővé teszi számunkra, hogy ezekre a dolgokra koncentráljunk, és ezzel a meghallgatással mi a közös agrárpolitika keretében támogatást akarunk adni ennek a témának. Most pedig szeretném bemutatni a vendégeinket. Az első szakértőnk, Nigel Maxted professzor, a Birminghami Egyetem biotudományi iskolájának professzora, ő a génmegőrzés professzora, és a megő, megőrzési technikák szakértője, legyen szó helyben, eredeti helyen vagy eredeti helyétől távol történő megőrzésről, illetve a nemzetközi agrárkutatási konzultatív csoportnak is tagja. A következő hozzászólónk, szakértőnk dr. Susanna Bartles, aki az ír kutatási CELUP nevű kutatóközpontnak a szakértője. Ő általában a takarmányfajokkal foglalkozik, Eh, és 2009 eh, óta az Annals of Botany nevű újságnak a szerkesztője. A harmadik eh, hozzászóló az Nicola Roux, dr. Nicola Roux, aki a Montpellier Egyetem, illetve a Montpellier Biodiversity International Kutatóközpont csoportvezetője, és ő a genetikai erőforrásokról, illetve a bizonyos növényfajok génfeltérképezésével foglalkozik, beleértve a banánt, és koordinátora a globális musza genetikai erőforrás megőrzési és felhasználási hálózatnak, a Mussanetnek. Eh, ahogy mondtam, az előadóknak 15 perce van fejenként, és kérem, hogy tartsák is be ezt a, az időt. Ezt követően a képviselők kérdezhetnek, és érdeklődhetnek az előadások kapcsán különböző részletekről. Négy órára be kell fejeznünk a meghallgatást, legalábbis a tolmácsolás csak négy óráig áll rendelkezésre. Köszönöm. Nigel Maxwell professzornak adom meg a szót először. Very pleased to be here today. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy önökkel a haszonnövények vad rokonairól, a vadrokonfajokról, a fajok megőrzéséről beszélhetek. Nagyon nagy értéke van ezeknek a rokonfajoknak. Az első dolog, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy az a Földön élő emberek száma 7,55 század milliárd, 78 százalékuk fejlődő országokban élnek, és 9,8 milliárdra fog ez nőni 2050-re, és 86 százalékuk fejlődő országokban fog élni élelmiszert igényelnek majd ezek az emberek, és ez azt jelenti, hogy globálisan jól el kell osztani az élelmiszert, és 60%-kal növelni kell a megtermelt élelmet. És 2050-re viszont azok az előrejelzések, hogy az éghajlatváltozás Változás miatt évente 2%-kal csökken majd a megtermelt élelmiszer mennyisége. Tehát miközben nő a föld lakossága, egyre csökken az éghajlatváltozás miatt a megtermelt élelmiszer mennyiség. Ezt grafikusan is bemutatom itt a dián, a képekkel. Ománban végeztem tanácsadói munkát nem régiben, és itt lehet látni, egy ilyen vad rokonfaj, a lucerna egyik rokonfajának a terjedését ábrázolja, ahol lehet ezt az alfáfát termeszteni. Omán 12%-a ez most 2015-ben. 2020-ra azt jósolják, hogy ez a terület növelni, növekedni fog, 17%-ra, de nézzék meg, hogy 2050-ben mi a helyzet. 2,3%-ra esik vissza az a terület, ahol Ománban lehet majd termeszteni ezt a fajtát. Ez is mutatja, hogy milyen drámai változások következnek be a mezőgazdaságban. Az alléloknak és a... Csak 15 percen van, azért sietek ennyire de hogyha a mezőgazdaságiban a termesztést fenn akarjuk tartani, akkor a géneket és az allélokat meg kell őriznünk a lehető legjobb tudásunk szerint, a biológiai sokféleséget a vadrokonfajok segítségével megőrizni. Mik ezek? Tulajdonképpen vadrokonfajok, amelyek az ősei a mostani növényeknek, géndoronok, és ezért nagyon hasznosak, mert a géneket át lehet ültetni a mostani növényekbe túlélik a szárasságot, a kártevőket, a betegségeket, és így tovább. Az éghajlatváltozással egyre nagyobb sokféleségre lesz szükségünk, és ezért életbevágó ezeknek a fajoknak a megőrzése. A búza vad rokon fajait soroltam fel a baloldali oszlopban. Tulajdonképpen összesen olyan 50 ilyen vad rokonfaj van, és mellettük lehet látni e, a különböző tulajdonságaikat, amelyeket fel lehet használni, mivel ezek a rokonfajok a haszonnövényen relatív közeli genetikus kapcsolatban vannak. Az egyik e, tulajdonság, amelyet a keresztezéssel e, el lehet érni, a hozamnövelés. Nem csak az a azt mondhatom el, hogy mindenféle betegséggel szemben ellenállóak ezek a vad rokonfajok, hanem még a hozamot is lehet növelni, van olyan rokonfaj, amelynek ez a tulajdonsága. A vadrokonfajok felhasználásának az éves hozzáadott értéke, tehát hogyha ezt beemeljük a növényfajtába, számszerűsíthető. 1977-ben becsülték azt, hogy 115 milliárd dollár érte, hozzáadott értéket teremt ez évente. Mármint, hogyha felhasználjuk a vadrokonfajokat. Ez egy régi adat, de frissebb adat 2013-ból, a PricewaterhouseCoopertől származik, ők most ők egy al, egy részhalmazt vizsgáltak, de megint 115 milliárd dollár lett a hozzáadott érték, ahova a PricewaterhouseCoopers eljutott. Ez egy nagyon magas számadat, de ha megnézik ezt a grafikont, akkor jobb oldalt lehet látni a, az oszlopok magassága egyre csökken, az egyes felsorolt fajtáknál lehet látni, hogy nagyon kevés van, ugye ha kivesszük az első tíz növényfajtát, akkor lehet látni, hogy nagyon korlátozottan használták fel a növénynemesítésben a vadrokonfajokat a többi esetben, Úgyhogy, ha globálisan próbálnánk megbecsülni, akkor én azt mondanám, hogy potenciálisan 300 milliárdos érték lehet évente ez a növény minőségének javítására. És semmi nem állít meg bennünket, tehát nyugodtan felhasználhatjuk ezeket a vad rokonfajokat. Persze, ha nem állnak rendelkezésre, akkor nem tudjuk őket felhasználni, úgyhogy meg kell nézni, hogy mennyire fenyegetettek, és hogy milyen a megőrzésük az IUNCN, a Természetvédelmi Világszövetség nemrégiben készített egy tanulmányt, amiből kiderült, hogy a vadrokonfajok 16%-a csak Európában, eredetileg 572 ilyen vadrokonfajt vizsgáltak, tehát kiderült, hogy 16%-át az azonnali kihalás fenyegeti ezeknek a fajoknak, tíz éven belül, tehát a tanulmány kiadásának, kiadásától számítva tíz éven belül kihalhatnak ezek a fajok. Az egyik PHD hallgatóm, nincsenek meg az adataink Európára, úgyhogy a globális adatokat fogom önöknek megadni, de az az igazság, hogy nagyon rosszul végzik a megőrzést, az ex situ megőrzést, tehát az élőhelytől távoli génbankokban megőrzött magok, és így tovább, ez nagyon kevés egyharmad esetében nincs egyáltalán génbankban semmifajta megőrzés, egy újabb egyharmadnál tíznél kevesebb a megőrzött tételek száma, egyáltalán 50 megőrzött tétel kellene fajtánként, én mondtam ugye, hogy az egyharmaduk esetében nincsen semmi megőrző tétel, egyharmad esetben tíznél kevesebb van. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy 72%-a a vadrokon fajoknak még ott tart, hogy gyűjteni kellene e, ilyen tételeket. Én megvizsgáltam az in situ megőrzést is, tehát az eredeti termőhelyen történő megőrzést, és ez gyakorlatilag nem létezik, ez derült ki pedig nagyon sok vadrokonfaj védett területeken megtalálható, de nem kísérik őket figyelemmel, és nem végeznek semmifajta kezelést, gazdálkodást. A répafélék egy fajtája például Madeirán ilyen, de nagyon kevés van. Az ex situ és az in situ megőrzése is elmondható, hogy nem megfelelő. Nézzük a politikai kontextust. Ez elég jó, szerepel a biológiai sokféleség egyezmény stratégiai tervében ez, tehát hogy meg kell őrizni a vad rokonfajokat, és a CBD globális növénymegőrzési stratégiájában is szerepel ez, illetve az ENSZ milleniumi fejlesztési céljaihoz is hozzákapcsolhatjuk a vadrokonfajokat az 1-es, 2-es és 3-as célokhoz, Elnézést nem látom jól a diámat, de a jó egészség a harmadik cél, az éhezés felszámolása és a rendkívüli szegénység felszámolása, az a kettes és az egyes cél. Az élelmiszerbiztonság garantálásához szükségünk van tehát a vadrokonfajokra. Rendben, nincs elég információnk, de készült egy tanulmány nemrégiben, a Norvá, norvég kormány finanszírozta ezt globális szinten, nagyon nagy lelkűek voltak, 80 millió dollárt adtak erre a növények sokszínűségének megőrzése céljából, és először készítettünk egy leltárt, úgymond, a legfontosabb, globális szinten a legfontosabb vadrokonfajokról, a 194 ilyen fajról, aztán ökogeográfiai adatgyűjtést végeztünk, illetve hiányfelmérést. Ha Európát nézzük, akkor Európa 31 országában több mint 20 található meg, ebből a legfontosabb százból. Olaszország és Spanyolország a két ország, ahol a legtöbb található, aztán a többiek következnek utána. 1392 fajról van szó, 37 család, 109 nemzetség. Nagyon érdekes ez a térkép, amit mutatok önöknek mert ugye említettem ezt az 1392 taxát fajt, és itt látszanak az, átved, az átfedések. Európában ezt világosan mutatja a térkép a narancsárga és a piros területeken, hogy leginkább ugye a földközi tenger környéke az érintett, ez az a terület, ahol a legnagyobb koncentrációban találhatók meg a vadrokonfajok tehát ez egy nagyon jelentős gazdasági érték. Európa és a földközi tengertérségének országai rendelkeznek ezzel a kincsel. Ez a kép nem ugyanaz, mint az előző. Ez itt a hiányokat mutatja, tehát hogy hol vannak azok a területek, ahol nem zajlik gyűjtés. És itt megint látszik, hogy gyűjtést kellene végezni Európában, ismét a mediterrán térség országaiban, de azért van Dél-Amerikában is, itt ez a nagy piros pont például, ahol a földi magyaróval kapcsolatos, földi magyaró rokonfajait kellene gyűjteni, és Indonéziában pedig a rizsfajtákat, ezen, ezen fajok vadrokonfajait. Az in situ megőrzést mutatja a következő ö, dia. Ezen a térképen pontokat látunk, minden egyes pont egy olyan helyszín, ahol az in-situ megőrzésnek kellene elsőbséget élveznie. Én itt most egy kicsit közelítettem Európára és a mediterrán térségre. A helyszínek körülbelül fele a mediterrán térségben található. Lehet látni itt a pöttyöket, hogy a közel-keletre is egy kicsit átlógnak, de Európa mégis nagyon fontos terület, már ami a vadrokonfajok megőrzését illeti. Nem tudnék most előadást tartani anélkül, hogy, nem ismer, hogy ne ismerjem el a legfontosabb szervezetet a megőrzési tevékenységben, ez pedig a növényi genetikus erőforrások európai kooperatív programja, amelynek a vadrokonfajok megőrzését célzó munkacsoportja rendkívüli munkát végez. 2000-ben jöttek létre, rengeteg tájékoztatást végeznek, kampányokat folytatnak, és támogatást is kaptak. Négy projektjük kapott direkt konkrét támogatást a módszertan, a publikációk megjelentetése, a szakértők összefogása, és így tovább, mind-mind nagyon fontos lépések, amelyeket ez a munkacsoport megtett. Na most milyen stratégiát, koncepciót lehet kidolgozni a vadrokonfajok megőrzésére? Nem fogom ezt az nagyon bonyolult diagramot részletesen elmagyarázni, csak annyit szeretnék mondani, hogy a nemzeti és az európai szinten párhuzamosan kellene, hogy bonyolódjanak ezek a tevékenységek. Tehát vannak olyan helyszínek, amelyek Európa egésze számára nagyon fontosak, és persze az egyes tagállamokban megvannak a saját nemzeti helyszínek, és fel kell használni ezeket a fajtákat. Nincsen értelme lárpurlár a vadrokonfajok megőrzésének, ha nem használjuk fel őket. Az egyik legfrissebb projektünk, amelyet ez a megőrzési munkacsoport indított, a Farmers Pride, a gazdálkodók büszkesége. Olaszországban a jövő héten fogunk például találkozni, a hidak kiépítéséről van szó az egyes közösségek között a nemecsítők, a fajok megőrzői, a fogyasztók, a forgalmazók, és így tovább lépjenek kapcsolatba egymással a lényeg az az, hogy egyfajta európai hálózat jöjjön létre az in situ megőrzési helyszínekből, és természetesen az alkalmazkodott fajták illetve a fajták megőrzése a cél, és Európában egy ilyen fajta hálózat feltételei, meg, létrehozásának a feltételeiről remélem tudunk majd beszélni még ma. És most itt a lehetőségem, hogy prédikáljak önöknek arról, hogy hogyan lehetne jobban felhasználni a vadrokonfajtákat, és hogyan lehet a hiányosságokat orvosolni. Az első dolog, amit kiemelnék, az a tervezés és a gyakorlati megvalás, megvalósítás közötti különbség. Engem tudósként azért fizettek, hogy publikációkat írjak, úgyhogy én ebből rengeteget tudok írni arról, hogy hol kellene megőrizni a vad rokonfajokat. De ennek az egésznek semmi értelme nincsen, hogyha senki nem kezdi el ezeknek a rokonfajoknak a megőrzését. És volt egy hetedik kutatási keretprogram keretében egy projektünk, amely két évvel ezelőtt zárult le, és nagyon sikeres volt. Az eredményeképpen több helyszínt meghatároztunk Európában, ahol az in situ megőrzés megvalósulhatott volna, és annak ellenére, hogy nagyon keményen lobbiztam, még azóta se láttam egyetlen egy ilyen helyszínt sem, ahol az in situ megőrzés a gyakorlatban is megvalósult volna. Kapcsolatot kell teremteni az in situ és az ex situ megőrzés között. Egyelőre a finanszírozás 99%-a az ex situ, tehát az élőhelytől távoli génmegőrzést támogatja a vadrokonfajok esetében. Csak 1% lehetséges fordul az in situ-ra, említettem Madeira partjait például a biodiverzitás és az agrobiodiverzitás között is kapcsolatot kell teremteni. A Natura 2000 hálózat Európában az miért foglalkozik jobban a vadrokon fajokkal? Miért nem lehet itt a Natura 2000 keretein belül védeni, megőrizni a vadrokon fajokat? De természetesen a helyi, a nemzeti, a regionális szinten kívül a globális szintű vadrokon fajok megőrzésére is szükség van, és arra, hogy a nemesítőknek a rendelkezésére álljanak ezek a vadrokon fajok. Csak úgy lehet ezt megvalósítani, hogyha az integrált hálózatok megvannak. Ha fel szeretnénk használni ezeket a vadrokonfajokat, akkor a megőrzést azt valahogy úgy kellene megoldani, hogy tudjuk, hogy mely tulajdonságok, mely populációk jellemzői, így aztán a nemesítők hozzáférhetnek az érintett populációhoz, és fel tudják használni a szükséges tulajdonságokat. Ezeket az információkat kell tehát tárolni a végfelhasználók igényeinek a megfelelően. A legújabb projektünk lefedi ezeket a témákat, de nem mindet. Nos, elnézést, még nem hangsúlyoztam ki eléggé a helyi nemzeti, regionális és globális megőrzést. Ezeket az orosz matrioska babákat látják itt, ebből is érthető, hogy hogyan kapcsolódik mindez egymáshoz. Ahogy említettem, ugye mi, mik a szükséges lépések? Én láttam, hogy a hiba az, hogy Európában nincsenek meg a struktúrák az institú megőrzéshez. A biodiverzitás megőrzésére, jó, hát ott vannak a Natura 2000 helyszínek. Én most nem azt mondom, hogy duplikálni akarjuk a vadrokonfajok esetében ugyanezt. A mi célunk egy picit más egyébként. A Natura 2000 hálózat helyszíneinek a kezelését az jellemzi, hogy a meglévő fajokat védik. A mi célunk az az, hogy a genetikai sokszínűséget védjük, és hogy figyelembe vegyük a genetikai sokszínűséget, így ehhez alkalmazkodjunk. Aztán a globálisan mezőgazdasági szempontból fontos helyszínek hálózata egy olyan hálózat, amelynek a helyszínei az élelmiszer biztonság szempontjából tartalmaznak fontos növényeket. Persze az LCPGR e szempontjából is vizsgálódhatunk, itt ül velünk a közönségben az LCPGR e elnöke. Remélem, hogy figyel rám, és nem zavarja, hogy én ezt most itt elmondom. Kiváló munkát végeztek, de hát a szakértők szinte kizárólag önkéntes hozzájárulásáról van szó európai genetikai erőforrások megőrzése a cél, de ezt hivatalos szinten is finanszírozni kell. Ők nagyon kis pénzösszeggel gazdálkodnak, és az ex situ és az in situ megőrzés emiatt korlátozott, amit el tudnak ők végezni. Kell, hogy legyen a növénygenetikai erőforrások európai kooperatív programján kívül is támogatás, amely ezt a munkát biztosítja az élelmiszer és mezőgazdasági növényerőforrások felhasználásáról szóló irányelvre is szükség van. A végső diám az tulajdonképpen arról szól, hogy egy személyes tapasztalatot egy kicsit megosztok önökkel. PHD hallgató koromban Törökország déli partján jártam, és a gyűjtögetés közben a lednek, egy lednek nemzetség egy új faját fedeztem fel, a Latirus belinensis Ez az édesborsó, a Latirus odoratus egyik rokona. Hogyha valaki kertészkedik, akkor tudja, hogy az édesborsónak csak a sárga színű virág változatát nem lehet beszerezni. És egyetlen egy populációban találtunk részben sárga virágokat, úgyhogy ennek hatalmas gazdasági potenciálja van, lehet keresztezni az édesborsóval, hogy sárga virágú növényt adjon. 1987-ben fedeztem fel ezt a fajt a Lednek nemzetségből, publikáltam, aztán visszatértem Törökországba egy konferenciára, de mivel Törökországban voltam, ugye nem, ez, nem azért mentem, hogy megnézzem ezt a növényt, Visszautaztam a helyszínre, ahol a populáció megvolt, és szinte sokkos állapotba kerültem, mert azt láttam, hogy egy új rendőrséget húztak fel, egy új épületet, és feldózerolták az egész területet a 20-25 ezer egyedes populáció körülbelül 5 ezer egyedre csökkent. Egy faj megőrzéséhez ez a minimum megőrzés. Egyébként van Exitu génbankban állomány, Törökországban távozva írtam egy újabb publikációt, megírtam, hogy ez mennyire szörnyű és rettenetes, valakinek meg kell őrizni ezt a fajtát. Az idei év elején visszaértem, és nem csak azt vettem észre, hogy a rendőrállomást kibővítették, hanem még egy új utat is építettek emellett. A lényeg az, hogy amikor itt körülnéztem, akkor 15 növényt tudtam megszámolni. Ez a példa azt mutatja, hogy a vadrokonfajok hogyan vesznek el. Itt volt egy gyönyörű növény, amelynek a gazdasági értéke hatalmas, és az ember ezt teljesen figyelmen kívül hagyva tönkreteszi, elpusztítja. Hogyha nem figyelünk a konzervációra, a megőrzésre, akkor a növénynemesítőknek később nem lesz mit felhasználjanak az élelbiztonság, élelmiszerbiztonság szempontjából, nem tudnak majd új fajtákat előállítani. Úgyhogy nagyon fontos a megőrzés. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen! Nagyon meggyőző volt és nagyon érdekes volt ez a téma is, amelyet ismertetett. A következő vendégünknek adom meg a szót. Köszönöm szépen, hogy a genetikai diverzitás, a megőrzés és a vadrokon fajokkal kapcsolatos gondolataimat megoszthatom önökkel. Az ír perspektívát szeretném megvilágítani, egy olyan szigetország, amely az Atlanti óceánban található, és egy kis ország sajátosságaival bír. Ezt azonban azt hiszem, hogy kivetíthetjük más kisebb országok esetére is. A vadrokon fajok nagyon sok hasznos génnel járultak hozzá a haszonnövényekhöz. A legtöbb modern fajta például talál, tartalmaz olyan géneket, amelyek a vadrokon fajoktól származnak. Írországban Például a burgonya nemesítők gyakran használnak vadrokon fajoktól származó géneket új burgonya fajták nemesítése céljából, de ugyanígy a vadrokon fajok nagyon fontosak a fenntartható agrárrendszerek megőrzése szempontjából. A FAO például egy 1995-ös jelentésében elismeri, hogy az őshonos növénygenotípusok, amelyek Írországban egyedülállóak, azért maradhattak fenn, mert Írország földrajzilag elszigetelt ország a kontinentális Európához képest, és kevés ismerettel rendelkezünk a növények genetikai erőforrásairól, főleg ami az őshonos vadon élő fajokat illeti. Ez pedig egy olyan helyzet, amely más európai országokban is egyértelműen problémát jelent. A mezőgazdasági, élelmiszerügyi és tengeri erőforrásokkal foglalkozó osztály foglalkozik a különböző genetikai erőforrásokkal kapcsolatos megőrzés és felhasználás terjesztéséért és koordinációjáért, és támogatást nyújt ennek az osztálynak a nemzeti tanácsadó bizottság, amely a genetikai erőforrásokkal foglalkozik, akadémikusok és más szakemberek is részt vesznek ebben a munkában. Curtis 181 vadrokon fajt rögzített Írországban, és ezek közül 102 ismert faj, amely az egyes mellékletben szerepel, és ezek a megőrzés szempontjából prioritást élveznek. Az ex situ megőrzést szolgáló kezdeményezések szempontjából egy magbankot is fenntartunk, amely a, főleg az ír haszonnövények vadrokon fajait tartalmazza. Ugyanígy van egy burgonya központ is, amely több mint 400 egyedülálló burgonya faj magjait tartalmazza in situ módon. A tégesknél pedig az égolperje és a fehér here is részét képezi részét képezi a munkánknak, és ugyanígy a burgonya is. A Dublini Trinity College pedig a fenyegetett ír növény génbank fenntartásával foglalkozik. És foglalkozunk a, és ide tartozik például az ír mag, mag megőrző szervezet és egyéb szervezetek is. Ami a dokumentációt illeti, a vadrokon fajokkal kapcsolatos adatbázisról. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy előmozdítsuk a további szakpolitikákat, mivel 2010 óta a Nemzeti Biodiverzitással foglalkozó központ létrehozott egy adatbázist, amely ezeket a vadrokon fajokat tartalmazza, és ez egy elsődleges adatforrás, az adatokat a Nemzeti Növényi Adatbázisból gyűjti, a Nemzeti Herbárium Glasnevinből, illetve egyéb fenyegetett fajokat tartalmazó adatbázisokból. További adatokat gyűjtünk egyéb területekről is. A Nemzeti Biodiverzitással foglalkozó adatközpont, valamint egyéb növényekkel foglalkozó adatbázisokból is gyűjtjük az ismereteket, mint például a Brit Szigetek Botanikus Társaságától. Látnak egy térképet a dián, amely a Nemzeti Biodiverzitással foglalkozó adatközpont központtól származik. Ugyanakkor azt is fontos megemlíteni, hogy tájékoztatnunk kell a nyilvánosságot a vadrokonfajok hasznosságáról és használatáról. Tom Curtis és Paul Willen támogatásban részesültek, éppen ezért a genetikai erőforrások megőrzése céljából, és egy új könyvet is ki fogunk adni tavasszal az írországi vadrokon fajokról. Ami a egyéb gyűjteményeket illeti, a burgonyáról készült 2008-ban egy anyag, valamint az őshonos ír arma fajtákról 2014-ben. Ami a tudományos dokumentációt illeti, ez szintén jelentős. Vannak különböző takarmány növényekre fókuszáló gyűjtemények, illetve az évelő angol perjével kapcsolatos gyűjtemény. Ezt most zölden látják, de ennek ellenére remélem, hogy megfelelően látható. Az ír gyűjtemény gyakorlatilag két gén két genetikai állományjal foglalkozik. Az angol perje az egyik, és a történeti nemesítő anyagokkal is foglalkozik. A fő kihívás a következőben, a következőkben az in situ megőrzéssel lesz kapcsolatos. Történtek kísérletek, és az almákkal kapcsolatban a, már történtek lépések. Ezeket a nyilvánosság előtt is terjeszteni próbáljuk, és ugyanígy a burgonya megőrzésével a, egyéb rendkívül fontos fajok is megemlítendők, például a takarmánynövények körében. Vannak azonban akadályok, ugyanis számos faj esetében a beporzás biológiája bonyolult, és ami szintén nem segít, az az, hogy a beporzók, mint például a rovarok száma csökkenő tendenciát mutat Európában. Ugyanígy a populációkhoz képest a növények száma is fontos. Számos faj esetében egy táj megközelítés szükséges, például a takarmánynövények esetében is hiányoznak a hosszú távú, a megfelelő hosszú távú kezdeményezések, valamint az eszközök az európai szakpolitikákban. Egy további jelentős kihívást jelentenek az élőhelyeket fenyegető veszélyek. Ezt próbáltam illusztrálni az itt látható képekkel a vad cukorrépa esetében, ami Írországban még jelentős. Például a partok, a tengerpartok eróziója, illetve egyéb olyan tevékenységek, amelyek például károsak a talajra nézve, és jelentős fenyegetést jelentenek a vadrokon fajokra nézve. Az éghajlatváltozás, valamint a koordináció hiánya, az elkötelezettség, valamint a pénzügyi támogatás a genetikai megőrzés céljából szintén nem kielégítő. A vad cukoripa esetében szintén mm, léteznek különböző fenyegetések. Egy nagyon jó adatbázis készült az ír vad cukorrépáról az 1930-as, 60-as és 80-as években, és az összes situ helyszínre visszalátogatott a kutató 2002 és 2007 között, és gyakorlatilag az összes helyszínen talált vadrépát, de annak ellenére, hogy ez egy kiterjedt faj, a kipusztulás fenyegeti. Ezek, ami ezeken a, ezeket a helyszíneket illeti, ahol a vad répa már nem volt felelhető, ezek meglepő módon az ország észak-nyugati részében találhatóak. Itt az emberi tevékenység, valamint a partvidékek eróziója említhetők kiváltó jelenségként, és a kutatók véleménye szerint ki kellene jelölni különös tudományos érdeklődésre számot tartó területeket, és az ilyen területeken információgyűjtést kellene végezni. Ugyanígy felhívták a helyi hatóságok figyelmét is arra, hogy ezek a vadrokon fajok ezeken a területeken fellelhetőek. Áttérnék az in megőrzésre olyan fajok esetében, amelyeknél egy tájkép megközelítést kellene alkalmazni, ami különösen fontos a fűszernövények, illetve a takarvány növények esetében ugyanis egy ilyen megközelítés gyakran azért fontos, hogy feltárjuk a különböző fajok konkrét élőhelyeit, és fontos, hogy a földet úgy műveljük, hogy megőrizzük az ott élő fajokat. Megfelelő koncepciókat kell kidolgozni ehhez a megközelítéshez, és egy együttműködésen alapuló európai kutatásra van szükség. egy munkacsoportban, a biodiverzitásra foglalkozó munkacsoportban közzétettem az ezzel kapcsolatos nézeteket, és ötletként felmerült az, hogy olyan szervekhez kellene fordulnunk, mint a nemzeti parkok, illetve a vadon élő fajok területeivel foglalkozó szervek. Ugyanis a gazdákat támogatni kell, hogy az ilyen fajokat továbbra is megőrizzék az általuk művelt területeken. Tehát egy hosszú távú megőrzés és olyan mezőgazdasági gyakorlatok szükségesek a jövőben, például a közös agrárpolitika keretében. Annak ellenére, hogy itt egy 5-7 éves időkeretről beszélünk, ez egy hosszú távú in-situ megőrzés céljából nem mindig elegendő. Ugyanakkor pozitív példákat is megemlíthetünk, mert vannak pozitív eredmények Svájcból vagy Norvégiából, érvelhetünk azzal, hogy ezek európai szinten gazdagabb országok, de egyértelműen bebizonyosodott, hogy az eredmények megvalósíthatóak. Ami pedig a az előnyöket illeti, egyértelműen kiderült, hogy a gyep területek nagyon produktívak lehetnek, és az ilyen gyep területeken ezek a fajok hozama sokkal nagyobb, mint abban az esetben, amikor vegyes gyep területekről van szó. amikor ezeket a vadrokon fajokat felhasználják a különböző mezőgazdasági eljárások során, ez mindenképpen egy járható út lenne, és, és ezt a megközelítést a tudomány is támogatta egy 1999-es publikációban. A következtetésekre térnék át. Számos ex situ megőrzéssel foglalkozó gyűjtemény elérhető, ugyanakkor a vadrokon fajok esetében ezek száma rendkívül csekély, és lehet, hogy nem lenne megfelelő az ilyen nem tipikus populációkat reprodukálni ezekből az adatokból. Az ex situ megőrzés nagyon költséges, nagyon munkaintenzív, sok ellenőrzésre van szükség, és a megőrzött anyagokat karakterizálni is kell. Azt hiszem, hogy rendkívül fontos mindezt megtennünk, de a megőrzésnek nem ez az egyetlen módja. A takarmány és a burgonya gyűjteményből van egy biztonsági másolatunk, egy duplikáció Svalbardban. Ugyanakkor rendszeres frissítésre van szükség, együttműködésre más országokkal, és ezt össze kell kapcsolnunk más kezdeményezésekhez. Ugyanakkor jó kezdeményezések történtek. Fontos, hogy a fogyasztók figyelmét is felhívjuk arra, hogy mire költjük a forrásokat, és azt is el kell mondanunk, hogy a vadrokon fajok miért lehetnek fontosak. Az in-situ megőrző stratégiák még nem elég, nem elég kidolgozottak, ugyanakkor hasznos lenne több fajnak a vadrokon faját megőrizni a hagyományos mezőgazdasági gyakorlatok keretében. Az in-situ megőrző stratégiák monitorozása is szükséges, főleg a fenyegetett fajok esetében, és az in-situ megőrzéshez jobban ki kell fejleszteni a különböző koncepciókat és eszközöket. Van egy nagyon csekély támogatásban részesülünk. Az éves költségvetésünk körülbelül 50 ezer euró Írországban, és itt különböző növények, rovarok és állatok genetikai erőforrásaival is foglalkozunk, de ez nagyon fontos volt ahhoz, hogy a különböző kisebb kutatási projekteket támogatni tudjuk, és ezáltal lehetőségeket biztosítsunk számukra. Ezért szeretnék köszönetet mondani számos kollégámnak Írországból, hiszen ők segítettek a mai előadásomhoz összegyűjteni az adatokat. Köszönöm. Bardzo, bardzo prosimy Pana już tej... Köszönjük. Most jön a harmadik szakértőnk. Nikola Ru, önél szó. Köszönöm, megpróbálom kicsit összeszedettebb lenni, és még 15 percet sem kihasználni. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, és mind nagy megtiszteltetés számomra, hogy a sokszínűségről beszélhetek, ami az emberek, a növények és az állatok számára is fontos. Köszönöm még egyszer a lehetőséget a szervezőknek, hogy beszélhetek a sokszínűség megőrzéséről, illetve az agráriumban a sokszínűség szerepéről, a jobb élelmiszerellátásban. És én egy növényen keresztül, a banánon keresztül mutatom be ezt a történetet, amit egyébként Európában csak Görögországban és Spanyolországban állítanak elő kis mennyiségben, e, viszont Európa jelentős fogyasztó. E, először beszélnék arról a szervezetről, amelynek én dolgozom, a Biodiversity International, ez 15 kutatóközpont konzorciuma a világon. Ezek a központok a zöld forradalom óta 50 éve léteznek, illetve akkor ö, ö, alakultak meg a Nobel-díjas biológus ö, sugallatára. Nekünk a, virod, a világon több irodánk van, Európában is, ahogy azt látják, a főhadiszállás az Rómában van, van Montpellierben, Franciaországban egy iroda, én is ott dolgozom. A csapatom egy része viszont Lővenben dolgozik, 30 kilométerre innen, ahol laboratóriumunk van, illetve ahol a génállományt, a banán génállományt őrizzük. A mi küldetésünk az az, hogy tudományos bizonyítékokat gyűjtsünk, menedzsment gyakorlatokat és szakpolitikai opciókat adjunk annak érdekében, hogy elérjük a fenntartható globális élelmiszerbiztonságot. Az agrobiodiverzitás, az, ahogy az első hozzászóló is mondta, fontos nem csak a maga a biodiverzitás, hanem annak a szerepe az agráriumban is, több szinten mégpedig. Egyrészt fogyasztási szempontból a sokszínű fogyasztás, élelmiszerfogyasztás az egészséges, jobb életminőséget és megélhetést biztosít a sokszínűség piaci szempontból is, is, eh, illetve a termelésben is jobban fenntartható így a mezőgazdasági termelés. Eh, ahogy látják, ezek a cégek össze vannak eh, kötve, és nekünk a célunk az, hogy minden szintjén az élelmiszerláncnak a sokszínűséget előmozdítsuk, tehát nem csak a termelésben, hanem a piacon is, illetve a fogyasztásban is. Egy esettanulmányt mutatnék be, a banánt. Miért a banánt? Ez a nyolcadik legfontosabb haszonnövény a világon. A fejlődő országok szempontjából a negyedik minden banántípusra gondolok is, beleértve a főző banánt is, meg a sütő banánt is, amelyek főleg Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában fontosak ugyanakkor a 40%-a teljes termelésnek egy banánfajtából áll, az a Cavendish, sőt, e, azon belül is egy klón e, szerepe e, egyre nagyobb, éppen ezért csökken a biológiai sokszínűség, ami kiszolgáltatottá teszi a növényt a kártevőknek, illetve a betegségeknek. Tudjuk, hogy hogyan alakult ki a krumpli éjség Írországban a 19. században. Tehát fontos a sokszínűséget helyreállítani. Valójában a banánnál már láttuk 50 évvel ezelőtt ezt a helyzetet, amikor is a Panama betegség kiirtotta az akkori gromisel nevű legfontosabb fajtát. Ez egy gombabetegség, amely gyakorlatilag elrohasztja a növényt. Most a Cavendish lett erre, erre válaszként egy dél-kínai fajta, vietnámi fajta lett a domináns a 60-as, 70-es években azért, mert rezisztens. Helyi szinten is, illetve exportban, ennél is ez a leg te, gyakrabban termelt fajta. Ugyanakkor ugyanennek a betegségnek a t- van egy TR4 változata, amely még virulensebb, és Ázsiában, a csendes-óceáni Törzségben és Afrikában most a Cavendish támadta meg, és Dél-Amerikában most tartottunk egy kongresszust, 300 kutató és termelő részvételével azt próbáltuk megnézni, hogy hogyan lehet eh, megakadályozni ezt, hogy egyik kontinensről másikra átlépjen ez a betegség. Nagyon nagy az aggodalom. Eh, a jelenlegi eh, e, kutatások azt mutatják, hogy 100 millió euróból lehetne megállítani a betegséget, illetve egy új rezisztens génállományt létrehozni. Jó lenne tanulni a múltból, és nem még egyszer elszenvedni a múltat. Az EU-nak fontos szerepe van ebben, a, abban, hogy megváltoztassa ezt az ijesztő helyzetet. Lehet, hogy sokak meglepődnek, hogy Belgium a legnagyobb banán importőr és reexportőr Európában, majdnem egy milliárd dollár a forgalom 40 cégre oszlik el, hogyha meglátjuk hogyha megnézzük a táblázatot, a 15 ország közül, a legnagyobb exportőr közül Belgium a negyedik, ez gyakorlatilag az antwerpeni pol, kikötő banánérlelő létesítményeire vezethető vissza. Közelmúltban érdekes adást lehetett látni a tévében, egy dokumentumfilmet arról, hogy ez egyik módja a migráció lassításának az az, hogyha munkahelyet tudunk teremteni Afrikában, és a példaként bemutatott Szenegálban éppen egy banánfarmot mutattak be, ahol komoly foglalkoztatási, komoly munkahelyteremtés folyt. Nekünk a Löveni Katolikus Egyetemen egy nagyon komoly csíra plazma gyűjteményünk van, eh, mégpedig 1550 tétel in vitro, tehát eh, üvegcsében, és 1060 eh, lefagyasztott változat is van, sajnos biztonsági biztonsági lementés nem tudunk végezni. We are distributing uh, the material. Nos, liofilizált leveleket, leveleken végzünk DNS elemzéseket. A Muzanet koordinátoraként Feladatom az, hogy a genetikai kutató közösséget összefogjam, és egyetértek ezzel a közösséggel, enélkül nem sikerül megmenteni a sokszínűséget. Ezek a kék pöttyök a gyűjtő és kutató programunk állomásait mutatják, Csehországban csináljuk a genotipizálását a banánnak. Együttműködünk a Liezsi Egyetemmel, hogy megtisztítsuk az anyagot, ugyanis a mindenképpen betegségmentes termékeket akarunk lehetővé tenni. Brüsszeltől északra pedig mag formájában tárolunk banánokat. Megint csak az a cél, hogy szükségletek szerint ezt szét tudjuk osztani egy globális magbankhoz. Először is az szükséges, hogy a konzerválás után újra generáljuk a magot. A magok egyébként különbözőképpen reagálnak különböző körülményekre, és a cél megint csak a sokszínűség megőrzése. Mielőtt a Muszanet koordinátora voltam, korábban egy konzorciumnak voltam a koordinátora, amely a banán genomját ö, szekvenciálta 2012-ben. Esetleg nem tudják itt többen, hogy a banán eredetileg Dél-Kelet-Ázsiából érkezik, és két faj, a Musa balbisiana, illetve a Musa, Musa acuminata, a, az ősei az összes jelenleg ismert banánfajtának. génomok alapján tanulmányozzuk a géneket, Eh, Franciaország déli részén egy adatbázist állítunk össze, a Pangenon portára helyezzük fel. Of the sequence that was uh, done in 2012 is already uh, giving two uh, important application. Két fontos alkalmazás van. Az egyik az in vitro anyag megtartása. Lővenben létezik a gyűjtemény, és időről időre vissza kell ellenőrizni a növényt. Van egy genome typing by sequencing, megpróbáljuk kiiktatni a kromoszoma aberrációkat szövetmintákban. Ezzel az eszközzel a variációkat detektáljuk. Emellett van egy kísérleti projektünk a magos és nem magos banán viszonylatában. Érdemes tudni, hogy melyik gén az, amelyik felelős a magért, mert általában magról szaporítják, és azt elérkeznek a mag nélküli banánhoz a nemesítéssel. Most a szárazságtűrő banán vonatkozásában ugyanezt a folyamatot akarjuk elvégezni, illetve egy betegségmentes fajtát is létre akarunk hozni ezzel a technikával. Montpellierben a jövő héten lesz erről egy workshop. Végezetül azt arról beszélnék még, hogy a, a, a nem helyben tartott konzerváció szűkössége miatt helyben kellene a konzerválást folytatni meg kell vizsgálni, hogy a, az anyag hogyan eh, reagál a, a helyi körülményekre. Eh, Pápua új Guineában. Eh, most ilyen kutatásokat végzünk. Ez pirossal van jelölve, hogy hol dolgozunk, és megpróbáljuk megérteni a sokszínűséget, és látják a többféle banánt, eh, a fehér a leggyakoribb, eh, eh, egy másik, ami mellette van, az egy százszoros A-vitamin tartalmú banán, ami különösen Afrikában fontos, és sikerült Afrikában, Kamerunban ezt népszerűsíteni. Egy regionális workshopról volt ott szó, több afrikai országból, és ezt a fajtát e, ezzel a e, disztribúcióval a, a, a tíz legnépszerűbb afrikai banánfajta közé hoztuk. Visszatérve az agrobiodiverzitásra szeretném meggyőzni önöket a monitorozás fontosságáról, és e, mi magunk is együttműködünk az Európai Bizottsággal és partnereinkkel, partnereinkkel egy index létrehozásán dolgozunk, a növények biodiverzitását akarjuk ellenőrizni többféle szinten, piac és fogyasztási szinten is, fellépni a sokszínűség csökkenése ellen, sőt növelni a sokszínűséget. A, az index feladata az az lenne, hogy átalapíts, átalakítsuk az élelmiszerrendszerünket, e, sokszor, e, sokszínűbbé tegyük a fogyasztást is, e, megőrizve az agro sokszínűséget. Ez hasznos lenne ma is, és a jövőben is a lakosság ellátása szempontjából. Sok kormányjal együttműködünk Európában és azon kívül, illetve kutatókkal, hogy végre, hogy, hogy, hogy ezt a célt elérjük négy üzenetet fogalmaznék meg a végén. A banán termelés az agrobiodiverzitás eróziója miatt minden szinten veszélyben van, legyen szó a genetikai sokszínűségtől az élelmiszerrendszerig. Ahhoz, hogy megőrizzük az agrobiodiverzitást, tudnunk kell mérni, kezelni és felhasználni, és ebben a genetikai kutatók közösség komoly szerepet játszhat. Egy integrált megközelítésre van szükség minden résztvevő és érdekelt részéről, itt az EU-ra is gondolok. A Biodiversity International Európában számos területen végez munkát annak érdekében, hogy ez az index, amiről az előbb beszéltem, rész létrejöjjön. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen a szakértőknek. Rozważania przedświąteczne. Nagyon érdekes volt ez a téma, különösen így karácsony előtt. Először is megint ezt asszonynak fogom megadni a szót, és utána következnek a többiek. Köszönöm szépen, elnök úr, és megköszönöm a három szakértőnek, aki eh, most előadott. Döbbenetes csodálattal figyeltem a az előadásokat, fantasztikus munkát végeznek. Ahogy Bártaszon is mondta, hogy az embereket tájékoztatni kellene erről, Engem leginkább az in situ, tehát az eredeti termőhelyen történő gén megőrzés érdekel. Talán többet kellene tennünk annak érdekében, hogy Európa bizonyos részeit védetté tegyük, hogy megmaradhassanak a vadrokonfajok? Hogyha kijelölünk egy területet, védett területnek minősítjük, akkor a gazdák ezt nem nagyon szeretik. Én elgondolkoztam azon, hogy lehetne, e, meg lehetne valahogy ezt fordítani, hogy ez új gazdasági lehetőséget jelentsen. Tehát mondjuk azoknak a gazdáknak, akik kezelik ezt az érintett védett területet, ahol a vadrokonfajták, e, a védendő vadrokonfajták találhatók. Én ezen gondolkodtam el, ahogy önöket hallgattam. És hogyha nem próbáljuk megvédeni e, az eredeti termőhelyen ezeket a rokonfajokat, akkor mit tudunk tenni? Meg tudjuk oldani ezt, ezt a laboratóriumban, vagy nem? Természetesen nem az iPhone válaszát várom, hanem az önök válaszát majd, de tulajdonképpen nem tudom, aki válaszolni szeretne, mindenki nyugodtan szóljon. Az elnök, köszönöm szépen Először általában össze szoktuk gyűjteni a kérdéseket, és utána kérjük a válaszokat, de most lehetőséget adok arra, hogy gyorsan válaszoljanak a szakértőink. Azt gondolom, hogy a gazdálkodók bevonása elengedhetetlen. Hogyha nagyobb faj populációkat és közösségeket akarunk megvédeni. Tehát, hogyha megnézzük az egyes fajokat, ha minden egyes esetben egy életképes megőrzést akarunk létrehozni, az nem megoldható egyszerűen, mert spontán genetikai elváltozások következnek be az exitú esetben, ezt monitorozni kell, és így tovább. Az in situ megőrzésre van szükség tehát, és itt a gazdák bevonására. Tehát valami fajta javadalmazás kellene, hogy ehhez járuljon, de hosszú távú perspektívát kellene igazán adni a gazdáknak, ami a jelenlegi programok keretein belül elérhető. Nos, Nigel Maxwell, igen, az in situ megőrzésre abszolút szükség van. Ugye az in situ megőrzés azért jó, mert az eredeti termőhelyen nem feltétlen csak egy fajt őrzünk meg, hanem fajok közösségét, együtt élő fajok közösségét, és ez nagyon jó, nagyon hasznos. A legegyszerűbb módja mindennek az, hogyha meglévő, már eredetileg védett területeken tudjuk ezt végezni, csak a menedzsment tervet kell egy picit adaptálni, mondjuk a génmegőrzés és a faj megőrzés különbségére, és azért ezt relatíve olcsón meg lehet oldani. Az Egyesült Királyságban nemrégiben hoztunk létre egy ilyen helyszínt. Ami a gazdag bevonását illeti, ez is elengedhetetlen. Elég, hogyha megnézzük, hát mondjuk talán a, a 40 leginkább felhasznált ö, növényt, mindegyiküknek az élőhelye eléggé veszélyeztetett, tehát a védett területek nagyon fontosak, a vadrokonfajok, az a, azok a hagyományos gazdálkodó területek által művelt földektől nem messze találhatók, eléggé veszélyeztetett helyzetben. Fontos tehát, a megőrzés, mondjuk, hogy a, ugye nem kell megfizetni a védett hely fenntartását és így tovább, hogyha a gazdákat vonjuk be a vadrokon folyók megőrzésébe, de a gazdáknak akkor valamilyen fajta jövedelmet biztosítani kell. Mit teszünk a génbank esetében? Kivesszünk egy mintát, ugye, a génnek sokszínűségéből, sokféleségéből, és őrizzük, de ez a, a um, gének sokféleségét nem igazán őrzi, és ugye itt fagyott állapotról van szó, tehát a változásokat nem tudja követni, romlik a minősége, és így tovább, miközben az eredeti termőhelyen történő megőrzés esetében a növények alkalmazkodnak a, a kártevőkhöz, a betegségekhez, és így tovább, tehát ezeket az evolúciós változásokat követi a génállomány. Mondjuk Nyilván itt hasonlítgathatjuk a fajokat, az évelő fajokat, és, és így tovább. Ugye a banán példája volt, eh, amelyet itt hallottunk, van, ahol az in-situ sokkal bonyolultabb, de mi azt mondjuk, hogy ne zárjuk ki az egyik a másikat, hanem az eredeti termőhelyen és az élőhelytől távol is őrizzük meg ezt. Vajc kollega, köszönöm szépen. Két kérdésem volna. Az első Megszed doktorhoz. Bevezetőiben említette, hogy abból indulnak ki, hogy évente az agrárterületek 2%-át elveszítjük az éghajlatváltozás következtében. Ebbe a e, talaj degradációját, illetve az eróziót is beszámította, vagy úgy véli, hogy ez pusztán az éghajlatváltozásnak tulajdonítható és Bárt professzorhoz is volna egy kérdésem. Először is köszönöm, hogy megemlítette, hogy a vidékfejlesztésen belül második pillér a közös agrárpolitikán belül lehetőség nyílik arra, hogy a mezőgazdaság szempontjából fontos vadrokon fajokat is figyelembe vegyük, de ezt csak Németországban, Ausztriában és Olaszországban teszik meg, és ezt az elnök számára is mondom, itt a következő agrárpolitikában azt hiszem, hogy a védelmet is a figyelm középpontjába állíthatnánk. Bárt asszony említette, hogy a rovar állomány 70%-a elveszett, ezt itt lát-e valamilyen összefüggést ezzel az Európai Unió agrárpolitikájához? Köszönöm szépen. Parancsoljon. Az első kérdését szeretném röviden megválaszolni. A két százalékban nincs benne az erózió többi fajtája. Ez a normális erózióhoz hozzá számítandó, és ez egyébként az éghajtváltozási panel legutóbbi jelentésében szerepelt. Köszönöm. Azt hiszem, hogy jelenleg egy komoly vita folyik a körül, hogy mi a helyzet a rovarokkal és a beporzó rovarokkal, milyen tényezők járulnak hozzá a az állomány csökkenéséhez, az éghajlatváltozás, illetve a mezőgazdasági gyakorlatok ezek közé tartoznak, de és ez egy további fenyegetés a megfelelő institú megőrzés szempontjából is, ugyanis szükségünk van a beporzókra a különböző hüvelyesek esetében, például más növényfajtáknál is. Tehát ez olyas valami, ami ha eh, kijelölnek egy eh, területet, az in-situ megőrzési stratégia eh, végrehajtása céljából, akkor lehet, hogy további beporzók nem jelenének meg ezen a területen, és ezáltal nehéz lenne biztosítani a jobb megőrzési stratégiákat. McIntyre asszony a szó. Uh, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy köszönetet mondok a három szakértőnknek. Amikor először gondolkodtunk azon, hogy egy ilyen meghallgatást tartsunk-e, én tudtam, hogy ez érdekes lesz, de az összes várakozásomat felülmúlta ez az élmény, és nagyon nagy hasznot hoz ez az Agri Szakbizottságnak. És biztos vagyok benne, hogy a jövőben is fogunk erre támaszkodni, vagy szervezni ilyet. Ebben a szakbizottságban készítettünk egy saját kezdeményezésű jelentést, amelynek én voltam az előadója. Ez a technológiai megoldásokról szólt a mezőgazdaság jövőjében, és a genetikai sokféleségnek szenteltük ezt, mert szerintünk nem igazán kerül ez a figyelem középpontjába. És önök pont ezt hangsúlyozták, hogy az élelmiszerbiztonság és a genetikai sokféleség között micsoda szoros közeli kapcsolat van. Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. És én is eh, Mary McGuinness asszony kérdését akartam feltenni, akinek el kellett mennie. Van még két terület viszont, amelyről szeretnék többet kérdezni. Az in situ megőrzés esetében úgy tűnik, hogy ezek a ö, támogató ö, rendszerek, amelyeket a környezetvédelemben megvalósítottunk, jól működtek, és talán adaptálhatók arra, hogy az eredeti termőhelyen történő megőrzést is ö, megoldjuk, tehát a vadrokon folyók, a helyi a körülményekhez alkalmazkodott fajok megőrzését is megoldjuk. Tehát ezzel kapcsolatban érdekelne az önök véleménye. Azt is tudjuk, hogy kérjük azt, hogy legyen finanszírozás a kutatásban, tehát mindenfajta technológiai fejlődés, fejlődést támogatunk, de sok a hiányosság, amelyről még nem beszéltünk, és ez érdekelne engem, hogy önök mit szeretnének, vagy az önök véleménye szerint mely területekre kellene, hogy áramoljon először a finanszírozás. Köszönöm szépen, nagyon jó a kérdés, Hát ami az in-situ megőrzést és ezt a támogatói rendszert illeti, én lobbiztam például a Natural England szervezetnél, amely felelős volt azért, hogy a gazdákat támogassa, fizesse. A kormány ugyanis ezt finanszírozza, ezt a tevékenységet. Szerintem ez jó megoldás, és működőképes is, a legtöbb vadrokonfaj az egyébként a, a, gyakorlatilag a gazdaságokhoz közel, de nem védett területeken található, úgyhogy ezért jó az, hogyha a gazdákat bevonjuk. A második kérdést elfelejtettem. Igen, igen, köszönöm. Tehát a hiányosságok a finanszírozásban Ugye az e vadrokon fajok megőrzését célzó munkacsoportja elég jól tájékozott, tehát mi most már tudjuk, hogy hogyan lehet az in situ megőrzést megvalósítani, hogy hol lehet ez, tehát most csak ott tartunk, hogy meg is kellene tenni a gyakorlatban. Van ö, finanszírozás, hát hogy ha valamennyi van még, akkor szerintem valami fajta irányító struktúrát kellene megteremteni ehhez mert vannak már meglévő szervezetek. Én már mondtam, hogy például a Natura 2000-nek van egy irányító rendszeres struktúrája, hogyha megteremtjük ezeket a megőrző helyszíneket Európában, akkor ehhez is kellene valami struktúra. Sajnos ez az Európai Együttműködési Szervezet, az LCPGR e nem tudja ezt megoldani, mert nincs elég finanszírozás. Tehát szerintem valami fajta európai ügynökségnek kellene a kormányzás irányítási struktúrát biztosítani egy ilyen in situ génmegőrzési európai hálózat esetében. Az én ajánlásom legalábbis ez lenne. Köszönöm szépen. Hát már rengeteg ügynökségünk van, mondja az elnök. A következő kérdés. Aguilera képviselő, köszönöm szépen. Az igazság, hogy nagyon érdekes volt mindannyiuk előadása. Ez egy olyan téma, amelyet mi nem ismerünk eléggé. Éppen ezért a politikai döntések egy ilyen fontos kérdésben, mint a biodiverzitás, valóban indokolják, hogy megismerjük részleteiben ezt a kérdéskört, ahogyan az a kollégáim hozzászólásaiból is kiderül. Arról azzal szeretném kezdeni, amit legutóbb mondott, és amire más kollégák is utaltak. A megőrzés biztosítása érdekében, amire ugye szükség van bizonyos fajok esetében, különös tekintettel az in situ megőrzésre, nem lenne ez lehetséges a Natura hálózaton, a természeti, a természetvelmi körzeteken belül, hiszen ezek védett területek. Ezt azért mondom, mert már vannak védett területek, vannak támogatások, amelyek a Natura hálózaton belül számukra lettek elkülönítve, tehát valamilyen intézkedést kellene kidolgozni ezen hálózaton belül a Natura hálózaton belül úgy gondolom, hogy vannak lehetőségek, lehetnek tehát specifikus intézkedések a természetvédelmi területeken belül, hiszen önök is azt mondták, hogy szükséges lépéseket tennünk, erre szükség van, tehát igazából én nem látom a gazda önkéntességét, hiszen a gazda a szakmájából él, és ebből próbál nyereségre szert tenni a jövőre nézve hogyha a biodiverzitás mellett akar lágyzsát törni, akkor nyilván szükség van, szüksége van bizonyos támogatásokra is. Tehát a Natura hálózaton belül valamilyen fajta intézkedés lehetne talán a járható út, és ki kellene használnunk a természetvédelmi területek hálózatát, mert ez hazámban, Spanyolországban legalábbis nagyon jelentős és kiterjedt. Ezzel kapcsolatban szeretném az önök véleményét hallani. És egy második kérdésem is volna, nem tudom, hogy kinek címezzem Említették, hogy érdekes lenne a vadon élő fajokat a hagyományos fajokkal keresztezni. Úgy értelmezem, hogy ez a keresztezés a GMO-khoz hasonlítható, vagy valami máshoz. Ezt azért mondom, mert nem ismerem ki magam ebben a témában. Persze gondolom, hogy a GMO kifejezés elriaszt egyeseket de nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, hogyan lehetne ezt a keresztezést megoldani, mert az önök által elmondottakból úgy tűnik, hogy a speciális fajok és a hagyományos fajok között ez érdekes lenne, tehát nem tudom, hogy milyen technikával lehetne ezt megvalósítani. Köszönöm. Az első kérdésére válaszolva említettem, hogy a Natura 2000 hálózattal kapcsolatban az egyik probléma az, hogy konkrét közösségekre vonatkoznak, területekre, de valóban ez egy elképzelhető út lehet az in megőrzés céljából. Hogyha komolyan veszik a rokon fajok koncepcióját, illetve a Natura 2000 kapcsolatos megőrzést, ez egy lépés lehet, de nem tudom, hogy ez elegendő-e. Az Egyesült Királysággal kapcsolatban, amikor először eh, kezdtem el a védett területek igazgatóival egyeztetni, a haszonnövény eh, szó eh, hallatán elhatárolódtak, és jelezték, hogy ők ilyesmivel nem foglalkoznak. A probléma a Natura 2000 legtöbb helyszínével kapcsolatban, az, hogy attól függnek, hogy létezik-e ott vagy nem egy adott faj, vagy egy adott állomány. És a vadrokon fajok kapcsán az egész genetikai diverzitást szeretnénk megőrizni, ez pedig jelenleg a Natura 2000 helyszínek szempontjából nem egy elsődleges prioritás, de jó ötletnek tartom, csak éppen nem vagyok biztos abban, hogy ez az egyetlen lehetséges út. Az első kérdésére válaszolva említette a nemzeti parkokban való megőrzést. Pápua új Guineával kapcsolatos példámban megemlítettem, hogy ott pont a természeti parkokban, természeti, természetvédelmi körzetekben folyik az ilyesmi, illetve a botanikus kertekben. Tehát itt valóban ex situ, in situ helyszínek ötvözéséről van szó, ami pedig az önkéntességet illeti az agrobiodiverzitási index kapcsán az egyik elképzelés az, hogy ez ösztönözze azokat, akik a mezőgazdaságban dolgoznak, de azt hiszem, hogy kollégám itt a teremben Rosalind Reimans sokkal több információt tud önnek adni erről, és az egyik célja az ökoszisztéma rendszereknek pontosan az, hogy ezeket az ősonos fajokat megőrizzék, illetve a vadrokon fajtákat is. Említette a fajok keresztezését, ez valóban egy lehetőség, de amikor in situ megőrzésre összpontosítunk, általában el akarjuk kerülni a fajoknak ezt a keveredését, és egyébként ennek a GMO-hoz nincs köze. De lehet, hogy nem tudom, hogy megadhatjuk a szót Rozlinnak, szeretne hozzátenni ez valamit? Nincs mikrofon. Yeah. Thank you. Maybe just to emphasize in the Köszönöm, csak azt akarom hangsúlyozni, hogy egyfelől fontos az, hogy mérjük és monitorozzuk, eh, és beépítsük az élelmiszerrendszerbe, és ösztönzőket hozzunk létre az élelmiszerrendszerben. Eh, együttműködve a magánágazattal, eh, illetve a pénzügyi befektetőkkel, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet gazdasági ösztönzőket létrehozni a nagyobb sokszínűség érdekében az élelmiszerrendszerben. A, egyrészt ugye ott lenne a, a megőrzési e, pillér, aztán egy piac, illetve egy e, fogyasztási pillér is. E, tudatosítani kell a fogyasztó körében is a dolgot, és akkor jobban bekerül nő a tudatosság. Uh, I wanted to say something to... Én is szerettem volna reagálni erre a két dologra. Az első kérdésére azt mondom, hogy az institú tevékenységek uh, hatékony monitorozását mindenképpen figyelembe kell venni egy leendő programban, azért is, hogy tudjuk, hogy mi az, amit megtartunk a jövőre, és emellett fontos az is, hogy az európai szint mellett meg kell vizsgálni a regionális végrehajtást is. Mert az in situ megőrzés az nagyon specifikus foglalatosság. A hogyan működik a keresztezés, és hogy a keresztezett növények azok GMO-mentesek-e. E, igen, e, de az őszintének kell lenni. E, ez egy hosszú folyamat, nehéz munka. Ki lehet alakítani olyan fajtákat, kereszteződés, keresztezéssel, amelyek mondjuk egy betegségnek ellenállnak, de ez egy, ez egy nehéz, hosszú munka, viszont amikor sikerül, akkor az ember nagyon büszke magára. Zamyka dyskusja ostatni. Oui, merci, monsieur le président. Merci vraiment à vous. Köszönöm elnök úr, és köszönöm, hogy részt vehetek ezen a vitán, és meghallgathattam a három szakértőnket, akiknek az előadása eh, tényleg eh, csodálatos volt megpróbál, ugye most arról beszélünk, hogy hogyan lehet megreformálni a jövőre nézve a eh, közös agrárpolitikát, és itt igazándiból jó lenne, hogyha többen lennénk, és meghallgattuk volna ezt többen. Ön, önök említették a mi felelősségünket is, és azt gondolom, hogy ez, ez, ez fontos. Minden felelősnek van egy személyes története, és nyilván mindenkit befolyásol az a világ, ami körülveszi őt, mert amikor a biodiverzitásról beszélünk, és a, a, akkor az örökséggel foglalkozunk. Itt az és itt pedig a, ennek a világnak a gazdagságát akarjuk eh, megőrizni, miközben nem tudunk a egymás tevékenységéről, miközben a hatás az semleges. Az elmúlt években a, a hatás az elhanyagolható volt a környezet pusztítására, és ez az, ami engem bánt. E, és itt az agrármodell kérdése merül fel. Ugyanakkor ez egy közös tulajdon a, a környezet, a levegő is, meg a víz is. És az a modell, amit választunk a jövőben, az nyilván majd a biodiverzitással és a környezettel is kapcsolatba kerül, és gyakorlatilag egy ilyen integrált jövőképre van szükség. Az elmúlt években pedig egy olyan koncentrációt láttunk, ami nem nagyon figyel oda a környezetre, miközben van egy szépsége annak, hogy etetjük a, a világot. Ami Most pedig a következő évekre nézve az a kérdés, hogy a, mező, a gazdálkodók azok a biodiverzitást építsék, és nem pedig pusztítsák. A vegyes kultúrák a legtermékenyebbek, igen. Ezt kell elővinni, a rotációt a gazdaságban, a mezőgazdaságban, a termésforgót, a Például az, hogy betiltunk egy növényvédőszert, hogy erről volt egy vita, és látjuk azt, hogy itt egy tudáshiány is van. Az egész agrármodellt át kell gondolni, mert úgy kell versenyképesek lennünk, hogy tiszteljük a környezetet. És ez gazdasági szempontból is eredményeket kell, hogy hozzon, eh, illetve eh, környezetvédelmi szempontból is. Ennek a kialakulása eh, a fontos, úgyhogy ne pusztuljon el a nagy része a környezetnek, és, és akkor itt most utalok azokra a rovarokra például, amelyek nélkül a jövőben nem is lesz mezőgazdaság. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy wystąpienia. Köszönöm a kérdést. Nem tudom, hogy van-e még valaki, azt hiszem a hozzászóló listájának a végére értünk, úgyhogy a szakértőknek adjuk meg a szót, mielőtt lezárnánk a meghallgatást. Nem tudom, hogy ki kíván válaszolni a kérdésre. Azt gondolom, a mezőgazdaságban be kell építeni olyan elemeket, hogy ezeknek a segítségével meg tudjuk őrizni a genetikai örökséget, és azt fel tudjuk használni Fontos tehát ezt megőrizni a jövő számára. Tehát nem csak örökség, hanem a növénytermesztésben is fontos, tehát a, a termelékenység szempontjából is, az élelmiszerbiztonság szempontjából is, szempontjából is fontos ez a jövőre nézve. Remélem, hogy további intézkedések segítségével kiegészítő intézkedésekkel sikerül elérni, hogy környezetbarátabb módon működjön a mezőgazdaság, tehát hogy ne írtsuk ki a rovarokat, és így tovább az életet általánosságban véve. Ha megengedik, mondja Ró, köszönöm a kérdést, életbevágóan fontos ez, tehát, hogy nem csak a genetikai sokféleséget kell megvédeni, ezért beszélünk az agrobiodiverzitásról, tehát, hogy minden szint érintett. Át kell alakítanunk teljes mértékben a növénytermesztés módszereit és ösztönözni kell azokat az embereket, akik ezt a sokféleséget őrzik. Nem csak a megőrzés szinten, hanem a, a termesztésben is, tehát azért beszélek én is az agronómiáról, hogy használják ezt fel az élelmiszerek előállításában, ösztönözzük azokat az embereket, akik így dolgoznak. Az Európai Bizottsággal együttműködünk egyébként, megpróbáljuk ezt kormány szinten megvalósítani, de társaságokkal is, és most egy kísérleti tanulmányt, tanulmányon dolgozunk, dolgozunk, remélhetőleg nagyobb szinten is végre tudjuk majd hajtani a kísérletet. Számomra a titka az egésznek az, hogy ösztönözzük a szereplőket. Köszönöm szépen, akkor elérkeztünk a meghallgatásunk végére. Ahogy mondtam, nagyon érdekes téma volt, téma volt ez szerintem a karácsonyi szünet előtt, meg annál is inkább. És biztos vagyok benne, hogy vissza fogunk térni még erre a témára, miután elgondolkodtunk rajta. Nagyon érdekes ugyanis, és amit a, eh, a Antió kolléga említett, ugye lehetne folytatni. Ő beszélt a közös agrárpolitika jövőjéről, úgyhogy biztos, hogy folytatjuk még ezt az eszmecserét. Megköszönöm a szakértőknek még egyszer a kiváló előadásokat. Azt gondolom, hogy megvan az inspiráció, és részletesebben is meg fogjuk vizsgálni ezt a témát a 2020-as időszak utáni kapot elemezve. Miket foglalkoztat a biológiai sokféleség? Szerintem a gazdák is érdeklődnek. És meggyőződésem, hogy a tagállamok jövőbeni stratégiai terveiben szerepelni fog ez a szempont. Köszönöm, a jövő héten pedig Strasbourgban találkozunk. Nem biztos, hogy mindenkivel találkozunk, ezért mindenkinek szeretnék kellemes ünnepeket kívánni, amennyiben nem találkoznánk és köszönöm, hogy eljöttek ma. A tolmácsok munkáját is szeretném megköszönni. A következő szakbizottsági ülésünk pedig január 11-én lesz. Strasbourgban pedig koordinátori ülést tartunk. Köszönöm, biztonságos hazautat kívánok. Elnézést kérek még egyszer, hogy ezt a meghallgatást ma délután ebben az időpontban kellett, hogy megtartsuk. Nem akartunk lerövidíteni az időnket, egyeztettük ezt a képviselőinkkel. Köszönöm, az ülést bezárom. E, Épp most érkezett egy kolléga a terembe, de hát ő már lemaradta a kiváló előadásokról. Arra biztatnám, hogy nézze meg a beküldött diákat.